következő napirendi pontunk szóbeli választ igénylő kérdés az önvezető járművekről. Az első hozzászólónk a szóbeli választ igénylő kérdés megfogalmazója, ő pedig nem más, mint Ismail Ertug. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Először is úgy gondolom, hogy joggal tűztük napirendre ezt a kérdést. Véleményem szerint nagyon fontos téma ez a jövő szempontjából, és a technológiai fejlődés szempontjából is összességében. Az autóipar, kedves kollégák, jelen pillanatban nagyon gyors változáson megy keresztül. Az elmúlt tíz év során korszerű rendszereket építettek be az új járművekbe, idén pedig az első részben automatizált járműveket bocsátják piacra. Az első generációs teljes mértékben önvezető járművek fejlesztése pedig folyamatban van. A kutatók és a fejlesztők úgy vélik, hogy 2020-ban fogják azok sorozatgyártását megkezdeni. Az Amerikai Egyesült Államokban egy ideje már tesztelik az önvezető járműveket a normál közlekedésben is. Úgy lett, látható tehát, hogy az iparban már nagyon nagy előrelépés történt. Az önvezető járművek potenciálja azonban nem csak az autóipar számára fontos, hanem nagyon nagy változásokat hozhat más ágazatokban is, a logisztikában, a mezőgazdaságban, illetve a bányászatban. A városfejlesztésben is másként kell gondolkodnunk a jövőben, főként ami a mobilitást illeti, a tértervezést és más egyéb területeket. Míg a kutatás és az ipari szerep, szereplők is már látják ennek az új technológiának a jövőjét, és a polgárok is egyre inkább foglalkoznak a témával, addig az Európai Unióban még nincs egységes koncepció vagy stratégia arra, hogy hogyan bánjunk az önvezető járművek kérdéskörével. Van azonban egész sor eljárás jogi és biztonsági kérdés is, amelyet az Európai Uniónak tisztáznia kell jogszabályok révén, nem csak azért, hogy a jövőorientált, biztonságos és hatékony közlekedés alapjait lefektessük az Európai Unióban, hanem azért is, hogy világos keretfeltételek révén az iparban beruházási biztonságot teremtsünk, versenyképessé tegyük az iparunkat más régiókkal szemben, főként Ázsiára és az USA-ra gondolok, és hogy meg tudjuk tartani a munkahelyeket Európában, és újakat tudjunk teremteni. Ennek érdekében pedig az Európai Bizottságnak megfelelő választ kell találni a nyitott kérdésekre. Itt van például a felelősség, a pénzügyi felelősség kérdése. Az önvezető járművek esetében a technológia játsza a főszerepet, ő, a technológia veszi át a vezető szerepét, ezért felmerül a kérdés, hogy baleset esetén ki tehető felelőssé. Elgondolkodott-e már az Európai Bizottság ezen? Vannak egyéb más nyitott kérdések, például a kiberbiztonság és az adatvédelem területén. A járművek közötti adatcsere, illetve a járművek és az infrastruktúra közötti adatcsere, adatforgalom az autonóm vezetés esetében hozzá kell, hogy járuljanak a hatékony közlekedéshez. Hogyan szeretné az Európai Bizottság kezelni a járművek, illetve a polgárok adatait, hogyan kívánja biztosítani azok biztonságát, és hogyan kívánja azokat védeni a kibertámadásokkal szemben. Az infrastruktúra területén is vannak nyitott kérdések, az autonóm járművek vajon részt vehetnek-e a jelenlegi közlekedési infrastruktúrában részét képezhetik-e annak, avagy változtatásokra van szükség, és adott esetben az Európai Uniós a tagállamok milyen szerepet játszanának a finanszírozásban. A típusengedélyezés területén is további kérdőjeleket látok. Tisztelt biztos asszony, az autonóm járművek esetében speciális tesztelési és ellenőrzési eljárásokra van szükség, a jelenlegi jogszabályok azonban nem tisztázzák teljes körén ezt a kérdést. Szeretne a bizottság ennek tükrében foglalkozni a hatályban lévő jogszabályok átdolgozásával, felülvizsgálatával. Rengeteg egyéb kérdés is felvethető e téma kapcsán. Kedves biztos asszony, szeretném megkérdezni öntől azt, hogy az Európai Bizottság gondolkodott-e azon, hogy egy általános stratégiát kidolgoz az autonóm vezetésre vonatkozólag. Tekintettel arra, hogy ez a téma gazdaságilag és társadalmilag mennyire fontos, talán érdemes lenne egy zöld könyvet kiadni az autonóm autózással kapcsolatosan. Úgy gondolom, ennek rég elérkezett az ideje. Köszönöm. Köszönjük szépen, Ertug kollega. On behalf of European Commission. Az Európai Bizottság nevében Marianne Tyson-nek adom meg a szót, parancsoljon. Biztos asszony. Um, szépen, Tisztelt képviselők! Összekapcsolt, együttműködő, önjáró autók óriási lehetőségeket nyitnak a közúti biztonság javításában, a környezetvédelemben, és általában az egész közlekedés javításában. Persze a szinergiákat javítani kell európai szinten ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Az Amsterdami nyilatkozat egyértelműen beszél ez ügyben. Egy európai stratégia létrehozását ír elő a, a, a, az egymással kommunikáló önjáró autók vonatkozásában az amsterdami nyilatkozat miatt nincs itt Bulcs asszony, ezért kell ők ma délután velem. Az Európai Bizottság párbeszédet kezdett a tagállamokkal, az állami szervekkel, a magánszereplőkkel annak érdekében, hogy az intelligens együttműködő közlekedési platform kidolgozását elkezdjük 2030-ra, illetve egy magas szintű ilyen kerekasztalt is létrehoztunk az autógyárak és a közlekedési szereplők között. Úgy érezzük, hogy az Európai Bizottság is ezt a szét szolgálja, hogy legyen egy ilyen európai stratégia az önjáró gépjárművekre vonatkozóan. A kutatás, innováció és versenyképességi ö, stratégia keretében mind három területet egyformán érintjük ez ügyben. Az automatizálás utolérte az autóipart is, az sofőrök, tehát a vezetők segítő technológiák egyre nagyobb számmal jelennek meg a gyakorlatban is. A végcél az az, hogy teljesen önjáró gépjárműveket dobjunk piacra, ugyanakkor a közúti, a közlekedés biztonságát ez nem veszélyeztetheti. Az önjáró autók felé vezető úton arra oda kell figyelnünk, hogy egyértelműen javuljon a közlekedés biztonság. Ne újabb kockázatokat teremtsünk, hanem meglévőket csökkentsünk. Az első kérdése arra utalt, hogy az önjáró autók milyen kívásokat jelentenek. A meglévő jogi keret a közúti közlekedők viselkedését szabályozza. Ezt nyilván módosítani kell majd az önjáró autókra, eh, annak érdekében, hogy minden közúti közlekedő biztonságát garantáljuk. Nem csak a nemzetközi közúti egyezmények módosítását jelenti, ez gondolok itt a Bécsi Egyezményre, hanem a tagállami KRESZ szabályok módosítását is. Az ENSZ vonatkozó munkacsoportjában már folyik a nemzetközi kereten belüli munka. Nagyon fontosnak tartjuk éppen ezért, hogy biztosítsuk, hogy a legmagasabb szinten biztonságos legyen, tehát lehető legbiztonságosabb legyen az adatcsere, a magánadatok védelme nem veszélyeztetheti semmilyen módon sem. Biztonsági kérdésekben jó néhány kezdeményezést tettünk a digitális piaci stratégia keretében. Az új adatvédelmi rendelet keretében az Európai Unió egészében egy, egy, egy és csak egy adatvédelmi jogszabály lesz érvényes. A SEEDS platform keretében is foglalkoztunk az adatvédelemmel. A 2030-as kezdeményezés foglalkozik azzal, hogy megvizsgáljuk, hogy mit kell változtatni a legi szabályokon, ahogy az önjáró autók felé haladunk az közútépítés, az autópálya építés is meg kell, hogy változzon, hogyha ki akarjuk használni ezt a technológiát. A szakértők vizsgálják a lehetőségeket az említett platformon belül. Ennek az eredményeit a of the relevant cellular communication a stratégiában természetesen a kerekasztalon belül minden vonatkozó témát felvetünk. A próbaüzemek, illetve a gépjárművek típus jóváhagyására vonatkozóan ezek az önjáró autók már nagy mértékben megfelelnek most is a típus jóváhagyásnak. Például az alapvető az alapvető mérnöki, tervezési és műszaki tartalom tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos asszony. Kezdjük a politikai frakciók hozzászólóinak sorát. A néppárt az első hagyományosan Stanislav Polcsak úr veszi át a szót. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Sajnálatos módon ez a nagyon fontos napirendi pont a legutolsó a csütörtök délutáni napirendem. Ezt meg kell szokjuk, úgy látjuk, úgy tetszik, sajnálatos és szégyen, hogy Marine Le Pen frakciója és más euroszkeptikus vezérszónokok nincsenek itt, és a migrációs politika kérdéséhez sem szóltak hozzá. Na de hát, nagyrészt egyetértek azzal, amit Ertug úr a kérdés fogalmazója kifejez. A gépjármű ipar egy új korszak hajnalán áll. Olyasmi történik most, ami a, a léghajó és a repülőgép való ugrás során történt. Most tesztelik az első generációja teljesen önjáró autóknak, és ezek meg fognak jelenni a következő években útjainkon. Történelmi pillanatot élünk tehát Mindemellett az látható a legfrissebb adatokból is, hogy az út, úgymond előttünk nem lesz, elég rázós lesz. Kaliforniai statisztikák szerint, tudnélik, Kalifornia az egyik állam a kevesek közül, amely megengedi az útjai a önjáró járművek tesztelését. 15 hónap során a teszt sofőrök kb. 3000 meghibásodásról adtak hírt. Csak a Mercedes-Benz 1051 önjáró rendszer hibát jelentettek. Két ilyen gépjármű járja a Kalifornia utcáit most teszt üzemmódban. Tehát vannak itt nagyon súlyos kérdések még, ezek nyitva állnak, és arra emlékeznünk kell, hogy mindenek előtt a közúti biztonság kell legyen, kell vezéreljen bennünket. És bizonyos körülmények között egyszerűen nem lehet elkerülni baleseteket még önjáró autókkal sem, bármennyire is fejlett a technológia. És ilyenkor felmerül a kérdés, ki lesz felelős egy-egy ilyen rendszerhibából adódó balesetnél, kiterhel majd a felelősség. Úgyhogy megismétlem a kérdést a biztos bizottságnak. Hogyan tudjuk a jelenlegi jogi kereteket úgy kiigazítani, hogy képesek legyen kezelni ezt az új technológiát, és befogadni azt? a Bécsi Egyezményt, a 68-as közötti Bécsi Egyezményt meg kell változtatnunk? Eh, eh, Köszönöm. A szociálisták nevében én ez a Szender asszony a szó. Három és perc percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy ilyen nagy lelkű a felszólalási időt illetően. Az autóipar korszerűsíteni szeretné önmagát, lassan a kőola és benzin korszak végét éljük, és egy új korszak kezdődik, úgy tűnik, hogy a technológia és a robotok minden téren lassan helyettesítik az embert, de hát a járművezetés nagyon sok, nagyon nagy mértékben összefüggésben áll az érzelmekkel is. Felmerül a felelősség kérdése, úgy gondolom itt nagyon körültekintőnek kell lennünk. A repülőgépek területén például még fel sem merült, hogy önvezető repülőgépekre bízzuk az emberek illetve az utasok biztonságát. Hiszen, hogyha egy teljesen automatizált rendszerről beszélünk, akkor a járművezető, vagy adott esetben a pilóta nem tudja hirtelen átvenni az irányítást egy válsághelyzetben. Mindig át kell tehát gondolni minden lehetséges forgatókönyvet. Nyilvánvalóan az automatizálás vezethet ahhoz, hogy kevesebb áldozata legyen a közúti baleseteknek. Ez a kérdés érinti a kamionsofőröket, a járművezetőket általában, a szerelőket, és így tovább. És mindez társadalmi kihatásokkal is bír, tehát nagyon körültekintően kell eljárnunk ebben a kérdésben, hogyha már nem mi magunk irányítjuk a járműveket, vagy ha kívülről irányítja valaki a járműveket, hiszen nem arról van szó, hogy senki ne irányítaná azokat, hanem valaki kívülről irányítja a járműveket. Felmerül tehát a kérdés, hogy ez milyen kockázatokkal jár, és milyen veszélyekkel. És el kell gondolkodnunk a környezetszennyezés kérdésén is, ezt a problémát sem oldottuk még meg, és az önjár, önvezető járművek esetében ez a kérdés szintén felmerül. Nyilván nem arról van szó, hogy az önvezető járművek minden problémára megoldást nyújtanának. Remélem, hogy az autonóm járművek területén sikerül megfelelő jogi keretet teremtenünk. Erre mindenképpen szükség van, még mielőtt elterjednének ezek a járművek a piacon. nincs megoldva az interoperabilitás kérdése sem. Mindenképpen szükség lesz egy fehér könyvre, amely az összes általam és a kollégák által említett kérdéseket felveti és megválaszolja, hiszen tudnunk kell, hogy ennek az egész jelenségnek milyen társadalmi kihatásai lehetnek. Költségek is felmerülnek az infrastruktúra megváltoztatása kapcsán, ezeket a költségeket szóvá kell tenni, szem előtt kell tartani, és meg kell találni a megfelelő megoldásokat, mielőtt még elkapkodnánk a dolgot, és bevezetnénk az önvezető járműveket. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen a képviselőasszonynak. Most pedig az ECR nevében Zlatowski úr fog felszólalni. Úgy tűnik, hogy ma ő az ECR állandó képviselője itt a plenárison. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A közlekedési ágazat jövőjéről már most el kell kezdenünk gondolkozni, hiszen minden nap új gondolatok, új innováció adódik, és ehhez hozzá kell tenni az infrastruktúrát, meg a törvényeket, a jogszabályokat. Ezek nem készek tudnék befogadni az új technológiát. Az autonóm gépkocsik már nem túl vannak a gondolat kísérleten, konkrét tesztelése folyik ezeknek a gépjárműveknek. Igazi forradalom, ipari forradalom történik, nagyon sok gondot megoldhat, amely a mobilitás, a környezetvédelem, a biztonság tekintetében ma érzékelhető. Ezek az autók jobb közlekedési forga, forgalom áramlást, kevesebb balesetet, a források jobb felhasználását tehetik lehetővé, és a, a, akár a teherforgalom forradalmát is hozhatják. Mindehez azonban megfelelően fel kell készülnünk, és a munkaerő piacjövőjét is figyelembe kell venni. Az Európai Bizottság tehát megfelelő elemzéseket kell végezzen, az ilyen gépkocsik sokérétű kihatásait feltárandó, vizsgálandó. Köszönöm szépen az ALDE képviseletében Dita Haranzova asszony másfél percben kapja meg a szót. Köszönöm biztos asszony, hallottunk azokról a csudákról, amelyeket az autonóm gépkocsik magukkal hozhatnak. Én személyesen is várom, hogy az én autóm is bekapcsolódjon ebbe a rendszerbe, és így járhassam az utakat a jövőben. De mint jogalkotók, a sok emellett, a várakozás izgalma mellett nagyon sok kérdés és kihívás vár ránk, a szabályozásban, a jogalkotásban? Hogyan tudjuk az iparpolitikánkat a legjobban hozzáigazítani a technológiához? Hogyan tudjuk a közúti biztonságot és a kibertámadások ellen védeni a rendszert? Hogyan tudjuk az adatmegosztással a fogyasztókat védeni? Hogyan tudjuk az anyagi felelősséget rendezni. Annyira bonyolultak ezek a kérdések, hogy önmagunkban nem tudjuk megoldani. A hagyományos autóipar része kell legyen minden konzultációnak, amikor harmonizált jogi kereteket teremtünk, sokkal nagyobb merítés kell legyen, mint maguk a műszaki aspektusok, ezt minden stakeholder érintettel együtt kell kialakítanunk a jogi keretet. Maga az ipar is proaktívan kell gondolkozzon olyan kérdésekről, mint a magánszféra védelme, cyberbiztonság, adott védelem, útkezelés, új üzleti modellek. Egy olyan gépkocsipar van szükség ágazatra, amely gyorsan át tud állni az új kihívásra. Mert ha nem teszi, akkor egyetlen európai vállalat sem, és itt nem csak az autógyárakra gondolok, lesz képes megállni a versenyben. Az összekapcsolt gépkocsik az egész gazdaság növekedését hozhatja, és az állampolgárok életét tudjuk javítani ezzel. Mindezoknál fogva biztonságosabbá tudjuk, hasznosabbá, ezért kell most lépnünk a jogalkotásban is. Eh, eh, Köszönöm a zöldek nevében. Karima Deli képviselőasszony következik. Parancsoljam. Kedves kollégák, már vannak független önjáró autók, tíz éven belül megérkeznek, már most is kommunikálnak az autók. Ez egy igazi kis forradalom, ami forradalmi változásokat szükségeltet. Ebben a parlamentben a robotok jogait kell feltalálni, hogyha nem fogadjuk el a megfelelő jogszabályokat, akkor mi lesz? Egy baleset esetében ki lesz felelős, hanem a sofőr. A gyártó, az internet szolgáltató, ki vállalja a felelősséget? Jó lenne, hogyha az autógyártók mindent megtennének annak érdekében, hogy betartsák a szabályokat. Nem kell már jogosítványt sem szerezni, autós iskolába járni, hát majd a gyártó garantálja a közlekedés biztonságot. Hát nem tudom, az utazók számára például ez mennyire megnyugtató, nem szabad, hogy az európai államok vagy az autógyártók fogjaival váljanak azok, akik autóba ülnek egyetlen európai gyártó sem tartja tiszteletbe az emissziós normákat, ezt látjuk, és ki össze meg ennek a levét nem más, mint a fogyasztók, a lakosok. A Volkswagen botránya az úgynevezett dízelgét megmutatta, hogy mennyire bízhatunk az autógyárakban. Ezért megmondom őszintén, az önök nyilatkozatában az Európai Bizottság arról beszél, hogy nemzetközi együttműködésre van szükség az autógyárak között. Én ennél messzebb mennék. Egy európai homologizációs ügynökségre van szükség, például emisszió ügyben, holnap pedig az önjáró autók ügyét kell, hogy ez kezelje. Az sem mindegy, hogy mivel mennek majd ezek az autók, mivel üzemelnek. Második generációs dízel? Nyilván nem ez lesz. Tudjuk, hogy több millió rákos esetet okoznak ezek a kibocsátott gázok, tehát akkor mivel működnek majd ezek az autók? Hát itt mindenképpen környezetbarátabb kocsinak kell ennek lennie, hogyha az önjáró autó alapvetően az autógyárak versenyképességét kívánja növelni a többi közlekedési mód kárára, hogy átalakítsák a városokat. Nem az autókról kell, hogy szóljon, hanem a gyalogosokról, az emberekről. A fenntartható közlekedésre, tömegközlekedésre van szüksége, be kellene inkább pénzt a tagállamok mely pillanatban döntenek eh, úgy, hogy majd eh, elindítják a konzultációt a városokkal, a településekkel, alapvetően itt a várostervezést eh, kell újra gondolni, hiszen miért ne lehetne intelligens internetre kapcsolódó tömegközlekedéssel szembe nézni ezekkel a kívásokkal. taxik és az Uber összecsapnak, azt láthatjuk. Megint csak egy fedekomp egy késztényel állítják az embereket. Ugyanez lesz az önjáró autókkal is? befejezem elnök képen, elmondom, tehát egy új közlekedési forradalom várható, de fontos, hogy a gyártók által elköltött hívákból tanuljunk, és ők is tanuljanak, hiszen nem lesz működőképes technológia, hogyha mögötte nincs intelligens emberi elme. Köszönöm, képviselőasszony. Kérem, mindenki tartsa az idejét, mert különben csúszásban leszünk. Most pedig Koch képviselő kapja meg a szót a néppárt képviseletében. Másfél perce van, uram. Kedves kollégák, örülök persze nagyon annak, hogy ideje korán és már a bizottság bevonásával eszmét cseréltünk az önjáró autókról. A digitalizáció és a 4.0-ás ipar érmének másik oldala ez. Egyetlen más téma sem fog megváltoztatni a közöködekedést olyan mélyen, mint ez. A a teljesen autonóm, önállóan közlekedő gépkocsik bevezetésének hajnalán vagyunk, most pedig a megfelelő jogi kiigazításhoz van szükség, jogi kereteket kell teremteni egy gyakorlathoz. A maguktól közlekedő autók nem csak egy hatalmas lehetőséget rejtenek a biztonság növekedésére, hiszen 90%-a a gépkocsi baleseteknek emberi hibából adódik jelenleg, hanem ezen túl a közlekedés, az közlekedés fenntarthatóságát is erősítheti, a üzemanyagfogyasztást csökkentheti, javíthatja a, a forgalom áramlását, csökkenteti a dugókat. A az ipari, a európai vállalatok hasznát is hozhatja az ágazatban. A német autópályák kontesztelve arra is gondolni kell, hogy az adatvédelmet hogyan tudjuk biztosítani a hackerek ellen, hogy ne tudjanak az információhoz jutni kívülről. És a felelősségi, anyagi és jogi felelősség kérdéseit is rendezni kell, valamint etikai kérdések is felmerülnek. Hiszen előfordult, hogy, hogy másodpercek töredék alatt kell a gépkocsi törjön, döntsön arról, hogy olyan kikerüljön egy fát, és megölje a sofőrt, vagy elüssön valakit. A köz a bécsi közlekedési megállapodást is hozzá kell igazolni a 21. századhoz Európa szerte. Köszönöm szépen. Koch képviselő, most pedig Andrész Mami Kinz képviselő kapja a szót. Your Excellency, Honorable Chair, dear colleagues. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, azok közülünk, akik látták a Star Trek-et, azok ismerik az automatizált repülés és autózás koncepcióját. A technológiai fejlődés részleges autonom, automatizálást tesz lehetővé, de várhatóan idővel ez az automatizáltság mértéke még növelkedni fog. Ez azonban jelentős előfeltételeket követel meg, a tesztelési folyamatokat és az ellenőrzési folyamatokat mindenképpen biztosítani kell, hiszen itt egészen más rendszerekről van szó, mint az eddigiek. A biztonság is egészen más, egészen más kontextusba került. Úgy gondolom a bizottságnak a tagállamokkal együtt mielőbb meg kell kezdeni a munkát egy átfogó stratégiával kapcsolatosan, és nem szabad sohasem elfelejtenünk azt sem, ahogy ahogy a Terminátorban a Skynet is átvette a hatalmat, nem engedhetjük meg, hogy az automatizálás olyan mértéket érjen el, hogy az átvegye az irányítást az emberek élete fölött. Bilbao Barandika. Bilbao Barandika. Képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Úgy hiszem, hogy a technológiai előrelépés, a technológiai fejlődés az autonóm autózás esetében egész sor intézményes és jogi kihívást állít elénk. Európai szinten kell megoldani ezeket a kérdéseket, nem csak a jogalkotásról van itt szó, hanem a közberuházásokat érintő stratégiáról is. Ezek a beruházások nagyon fontosak, annak érdekében, hogy az interoperabilitást lehetővé tegyük. Említeném a Galileo programot, amely nagyon hasonló, és amely esetében késik a finanszírozás. Mit kíván tenni a bizottság annak érdekében, hogy a koordináció jobb legyen, és annak érdekében, hogy minden tagállamban teljes mértékben ki lehessen használni ennek az új technológiának a kapacitásait. Nagyon sajnálatos, hogy újra és újra azt látjuk, hogy a beruházások terén gond van. Másodszorban szeretném tudni, hogy esetleg az európai közlekedési hálózattal összefüggő egyéb kérdésekkel kevésbé foglalkozunk a jövőben, és ez lesz a kiemelt téma, illetve hogy az ágazatot, ágazathoz kapcsolódó szakmák esetében lesz-e változás, ami az oktatást illeti.

Most pedig Pospisil képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai vitánk rendkívül érdekes téma körül forog. Biztos asszony, valóban úgy gondolom, hogy érdemes az Európai Bizottság számára előkészíteni egy összefoglalót taglalva a kérdéseket az önjáró gépjárművek ügyében, hiszen mindez a kérdés a közszférában és a magánszférában és egyes tagállamokban is felmerül majd. Én személy szerint három fő területre csoportosítanám a, ezeket a kérdéseket, meg különösen fontos számunkra, képviselők számára. Első kör a jogi kérdések, amelyek felmerültek, többen említették már ezeket. Hogyan lehet kiigazítani a jelenlegi jogszabályokat, aztán a második kérdés a közúti infrastruktúra átalakítása szükségessége, a harmadik téma pedig a cyberbiztonság. A jogi kérdéseket taglalva tudnunk kell, hogy minden potenciális módosítás európai szinten kell, hogy megvalósuljon, hiszen a szubszidiatás elve alapján nem menne jó, hogyha minden tagállam maga változtatna a jogszabályain, ha bevezetnénk ezeket a gépjárműveket. Aztán az is rendkívül fontos, hogy az anyagi és jogi felelősség hogyan kerül meghatározása, ki felelős egy adott baleset esetén, amikor az önjáró gépkocsi szenved balesetet. Az autó gyártója, a használója, és itt tovább feltük fel a kérdések. Aztán az infrastruktúra is egy sor kérdést felmet, ezzel foglalkozni kell. Megint csak európai szinten, nem tagállami szinten, nem minden tagállam külön-külön alakítsa ki jogszabályait a területen. Ez is nyilvánvalóan fontos. Tehát mindezek európai szinten kell, hogy rendeződjenek. Anszander Ansander képviselő következik. Másfél perc parancsoljon. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Az önjáró gépjármű, ez egy olyan állam, amely lassan valóságá válik. mert most is kaphatók olyan autók a piacon, amelyek félig maguktól működnek, például egyedül fordulnak, maguktól fékeznek, vagy beparkolják magukat. Nem sokára a sofőr már csak utas lesz az autóban, nyilván ez óriási előnyöket rejt magában. De a köz úti biztonság kérdése a leg, talán legfontosabb, hiszen európai utakon, ha minden évben ezrek vesztik életüket emberi hiba miatt. Hány emberi életet tudunk megmenteni az új technológiának köszönhetően? Persze rengeteg még a kérdés, rengeteg még a kihívás, rengeteg még az akadály, amelyet meg kell oldanunk. Erre már a kollégák mind utaltak. Például kifelelős uh, hogyan alakul a felelősség kérdése egy baleset esetében, a közúti infrastruktúrának és a tervközési technológiának hogyan kell megváltoznia, a különböző úthasználók között hogy oszlik meg az úthasználat lehetősége. Az önjáró autók nyilván egymással kommunikáló autók lesznek. Felmerült tehát a kérdés, hogyan biztosíthatjuk, hogy ne lehessen valakinek egyszerűen eltéríteni az autóját, hogyan lehet védeni a magáradatokat. Hogyha nem tudunk egy ezekre a kérdésekre koordinát választ állni, akkor Európa elveszti a vezető helyét ebben az új ipari forradalomban. Köszönjük. Köszönöm, képviselő asszony. Most pedig a spontán felülások, felszólások következnek. Először Krisztián Buszoly képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Da datorită dezvoltării tehnologiilor. sistemele avansate de asistență pentru conducătorii autovehiculor sunt deja o realitate. curând vom avea conducerea parțială autonomă sisteme de parcare complet autonome evitarea coliziunilor. Köszönöm, részben automatikusan működő autók már vannak. Ö, ö, nagyon sokat segíthet például dugók esetén ez a fajta technológia, nem kell egyből önjáró autókat ö, piacra dobni, ehhez több lépésben vezethet az út. A jelenlegi jogszabályok, amelyek a biztonságot érintik, a, a felelősség kérdését, ezek nyilván meg kell, hogy változzanak. A homologizáció kérdése, a jóváhagyás kérdése mind-mind meg kell, hogy változzon. Ehhez megfelelő új szabályokat kell teremtenünk, Azt hiszem, hogy ez azonban a tagállamok együttműködését teszi szükségessé. Sean Kelly következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenyűgözött ez a vita. Néhány kérdésem van. Lehet, hogy a biztos asszony meg tudja válaszolni ezeket most, vagy lehet, hogy majd később. Először is eh, kérdés, hogy mennyire fogadja el az átlagpolgár az automatizált járműveket, Nyilvánvalóan lesz egy átmeneti időszak, amikor megjelennek ezek a járművek a piacon, és utána egyre elterjednek. Aztán kérdés, a felelősség kérdése is felmerül, vajon az autóban ülő személy lesz a felelős, vagy az autó távolról irányító, illetve az autó tulajdonosa lesz a felelős, hogyha valami baj történik. A költségek egy másik kérdéskör, valamint a környezetvédelmi kérdéseket is meg kell említeni, a COP21 kapcsán is felmerül, hogy nagyobb vagy hogy kevesebb vagy több kibocsátásra kell számítani ezen járművek esetében. Köszönöm szépen, köszönjük. Kikapcsolódott sajnos az elnök úr mikrofonja. Még egyszer, köszönöm szépen, elnök úr, mondja Dzsambacki képviselő. Kedves elnök úr, kollégák, Szeretném megköszönni azok, azon kollégek fáradozásait, akik benyújtották ezt a szóbeli választ igénylő kérdést. Az automatizált járművek egy olyan új jelenség, amelyre fel kell készülnünk. Az Európai Unió a világ egyik vezető szereplője az innovációk területén, azonban azt gondolom, oda kell figyelnünk a közúti szabályozásra, a közúti közlekedési szabályozásra. Azt hallom a hazámban, hogy az automatizált járművek megoldhatják majd a közlekedési dugók problémáját, de szerintem mindenképpen megfelelő szabályozásra van szükség. Iván Jakovcsics következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A nagyon sok kérdés merült fel ma, biztos asszony, az önjáró gépkocsik témájának tárgyalása során, és prioritásokat kell meghatároznunk. Ezek körül elsősorban az közötti biztonság kell, hogy álljon. Ám egy sor társadalmi, etikai, környezetvédelmi, műszaki, technológiai típusú kérdés csoport is meghatározható. Aztán az adatvédelem kérdései. Van azonban még egy probléma, ez pedig az infrastruktúra kérdése. Ki fogja finanszírozni az önjáró gépjárművek számára szükséges infrastruktúrai átalakulásokat? Tudni, lehetőség ez Európai Bizottság számára arra, hogy vezető szerepre törjön a, a gépkocsi ipar számára, európai gépkocsi ipar számára biztosítva a versenyelőnyt, és nem szabad a tagállamok számára engedni, hogy szétaprózódjon az a dolog, vegye át a vezető szerepet a bizottság. Köszönöm, és köszönöm szépen, hogy ilyen aktív képviselőink vannak. Tíz képviselőt látok jelen pillanatban az ülésteremben. Most azonban eljött ideje annak, hogy vendégünknek, Marian Teisen biztos asszonynak adjuk meg az árszót. Parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az európai parlamenti képviselőknek ezt az értékes vitát és eszmecserét. Tisztelt kollégák, tisztelt parlamenti képviselők! Szem, új technológiával szembesülünk, új fejleményekkel, amelyek valóban egy hatalmas változáshoz ez, ez, nem, ez a változás nem zárul most le, tovább folyik, és épp ezért kell fejleményeket megfelelő figyelemmel kísérni és lekövetni. Több aspektusát nevezték meg a kérdésnek, az innováció, versenyképesség, biztonság, kommunikáció, a munkaerőpiaci kihatások, az adatok védelme, a magánszféra védelme, finanszírozási kérdések, kifizeti a költségeket a közúti infrastruktúrában, a kommunikációs infrastruktúrában, amelyet szükség lesz. Közberuházások, magán PPP megoldások, hogyan képzeljük ezt el? Aztán a, a, a, a KRESZ változásai, a gyenge helyzetben levő közlekedők, utasítások, a, a, a közúti táblázások, a, a környezetvédelme, a klíma kihatások. Számtalan kérdés sorolható fel. El tudom képzelni, hogy a mai vita csak egyfajta megnyitója az igazi nagy viták sorozatának. A kezdetén vagyunk, tehát egy hosszú útnak, amelyet közösen kell beutaznunk, számba véve e fontos új technológiák és fellémények minden implikációját, kihatásait, a szükséges lépéseket, hiszen a közlekedési ágazatban és a társadalom egészében hatalmas változásokat hoz, és versenyhelyzetünket is javíthatja, ha megragadjuk jól. Az európai intézményeken belül az Európai Bizottság 2014-ben létrehozott egy platformot, egy együttműködési platformot, amely az együttműködés kereteit kínálja, kínálta is már, és el is indult a munka, 2016. januárjában egy jelentés készült a platform munkáról, és a bizottság azt tervezi, hogy publikálni fogja az év második felében e fejlemények további utánkövetéséből származó jelentését. Létrejött egy magas szintű munkacsoport a gépjárműiparban képviselőivel is, 2030-ig tervezi folytatni a munkáját, és, és egy menetrend, egy roadmap is készül. A 2030-as terv keretei között tehát egy széles körű konzultáció folyik az önjáró gépkocsik bevezetésének kérdéséről, és a bizottság egy masterplan átfogó tervet is kíván készíteni, valamint egy zöld könyv kiadásához fog megvezetni. Egy olyan dokumentum lesz ez, amely megfelelő kommunikációra tart igény. Többször kell tehát még találkoznunk a zöld könyv kiadásáig, hogy eszmét cseréljünk. Remélem még több parlamenti képviselővel lesz alkalmunk ezt a nagyon fontos témadossziét megbeszélni, kiérlelni, együttműködésünk alapján pedig javaslatokat beterjeszteni ezen új fejlemények pozitív kihatásait, hogy meg tudjuk ragadni. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm szépen a jelenlétét, a választ, a beszédeket. Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak minden képviselőtársamnak a jelenlétért, a vételért. Azt hiszem, hogy kiváló vitákat folytattunk a mai délután során. Ha nem menjek, akkor ezt a napirendi pontot és ezt a vitát is lezárom.